Powoli, powoli dochodzi kwadrans akademicki. Wszystkie spotkania rozpoczynamy z z takim opóźnieniem. Akkor e, kezdjük el, már megint negyed órával később e, vagyunk, mint a programhoz képest kellene. Köszönjük dr. Plácnak, hogy e, elfogadta, hogy a délutáni időben kerül rá sor. Na, rendkívül érdekes a témája, és ezért meg is adjuk a szót, hogy el tudja mondani előadását. 20 perce van. 10 perce van. 10 perce van, javította az elnök. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, hölgyem és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy eljöhettem önök közé. Szeretnék most egy néhány dolgot a németországi viszonyokról, az EU-s viszonyokról elmondani. Göttingenben dolgozom egyetemen, de ezzel egyidejileg Németországban gazda is vagyok, gazdálkodok, tehát aki itt van, nyilván kiváló ismeretekkel rendelkezik az agrárstruktúrák vonatkozásában, ez meggyőződésem és ma délelőtt néhányan érdekes dolgokat hallottunk ezzel kapcsolatban, vitát folytattunk róla. Ebből indulok ki, és így vezetem be a témát. El Matthews azt írta az elmúlt ősszel, ez egy fontos dolog, és ezért az idézett tőle az összes kis mezőgazdasági gazdaság, egyben családi gazdaság is, de az EU-ban nem minden családi gazdaság kis gazdaság. Erről hallottuk már példákat ma délelőtt, most erre szeretnék kitérni a továbbiakban is. Egy sor lehetőség van az együttműködés, vannak szövetkezetek, közkeretesi társaságok, beszerzési társaságok, KFT-k, tehát a legkülönbözőbb dolgok, ahol családi gazdaságok összefoghatnak, annak érdekében, hogy nagyobbak legyenek, költségeket takarítsanak meg, és így jobban érvényesüljenek a versenyben. Függetlenül attól, hogy milyen formában működnek, hogy valamilyen szigorú dolgok állnak össze, amit szerződésben szabályoznak, vagy egy lazább együttműködés, például a szomszédsági segítségnyújtás Németországban, ezt így nevezzük. Ez azt jelenti, hogy a gazdák kisegítik egymást szükség esete munkával, kicserélik a gépeket, kikölcsönzik egymásnak, például a betakarítás idején, akkor a szomszédok annak segítenek akinél éppen a kombájn van, akkor összefognak. Itt különböző fajta segítségnyújtás van, mert ez a fajta segítségnyújtás, kölcsönös támogatás a statisztikákban nem fogható fel, erről nem tudunk sokat. Egyszerűen nincs szabályozás, ezt nem jelentik be, nincs papíron lepapírozva, ez egy ez kölcsönös segítségnyújtáson alapul mint szolgáltatás. Ez azért van, mert nagyobbak akarnak lenni, és ennek gazdasági előnyei vannak, és a méretgazdaságosság, mint olyan fontos szerep játszik, nagyobb területeken csökkenteni lehet a költségeket. Minden egyes ilyen gazdaság, hogyha együtt is működnek, független, hogy családi vagy más gazdaság, természetesen külön kéri a támogatásokat, a terület alapú és egyéb támogatásokat, ezért nehéz összehasonlítani a dolgokat. Tehát Németországban egyébként 91-ben 22 hektáros volt az átlagos méret a gazdaságban. Németország viszonyok között ez nem túl sok. 20 évvel később, 2010-ben már 40 hektár az átlagos gazdaság méret amivel azt mondhatjuk, hogy évente egy hektára növekszik az átlagos méret, azért ez rendkívüli növekedés egy ilyen rövid idő alatt. De menjünk tovább. Az agrár statisztikában számos dolgot nem látunk, hogy a struktúraváltás, a szerkezetváltás még gyorsabb volt valójában. Hogy tudom bizonyítani, saját tapasztalatokról tudok beszámolni, de hát az önmagában nem elegendő. Nézzük meg a műszaki oldalát a dolognak az értékesítésben. 2000-ben Németországban 5000 traktort adtak el, olyat, amelynek a motor teljesítménye 75 kW felett volt. Azért ezek elég tisztességes méretű gépek, és ezek akkoriban az összes traktor 50%-át adták. Az összes értékesített traktor 50%-a volt 74 kW felett. Tíz évvel később azt látjuk, hogy több mint 9000 olyan traktor van, amit eladtak ebben a kategóriában, ez már 74 százalék. Itt most nem arról van szó, hogy divatoznának a gazdák, hogy nagyobb traktorokat akarnak, arról van szó, hogy Németországban nagyon drága a munkaerő, és ezt a gazdák igyekeznek kiváltani, méghozzá oly módon, hogy munkaidőt takarítanak meg, egyre nagyobb területeket művelnek meg, rövid idő alatt, ehhez viszont nagy gépek kellenek. Sokkal nagyobb területek vannak. Egyébként igyekeznek a munkafolyamatokat, az eljárásokat is összevonni átgondolt technológiával, ehhez viszont sokkal jobb, nagyobb tektorokra van szükség, tehát a 75 kW az az eleje, időközben már elképesztően nagyméretű traktorokat alkalmaznak, ezt közösen használják akkor a gazdák egy adott területen, és kiváltják a saját több munkát a nagy gépek révén. Tehát látjuk, hogy az átlagértéknél valószínűleg még nagyobb ilyen integráció van. Aztán hasonló hatásokról a sertés, a szarvasmarha, a szárnyas tenyésztésnél is be lehet számolni. Németország, ez azt jelenti, hogy nem kivételes eset, nem Németország, nem, nem arról beszélek, hogy itt bármi lenne Németország esetében, mi speciális itt láthatjuk, hogy egész EU-ban a méretek eh, ugye úgy oszlanak meg, hogy mekkora területeket osztanak fel. Tehát a két hektár, kettő hektár és tíz hektár közötti területet vesszük, eh, az itt lévő gazdaságok száma az EU-ban 2003 és 2010 között, tehát 7 évről beszélek, nagyon rövid alatt, ezeknek a száma tehát a felére csökkent, vagyis eh, a fele ezeknek az üzemeknek bezárt. Hol is vannak ezek a területek? A területek oda mentek, ahol már eleve nagyobb gazdaságok voltak. Például a 100 hektár feletti gazdaságok örömmel fogadták az új területeket, növekedni akarnak, és így tudnak eleget tenni a piac követelményeinek. A verseny így tudnak helytállni. Ez érinti egyébként a családi gazdaságokat is itt az európai mezőgazdaságon belül, hogy a növekedés az út ha megnézzük a mezőgazdaságot, akkor persze nem csak az átlagértékekből szabad kiindulni, hiszen a szórás óriási ezeken a területeken. Ezt tényleg kutatni kellene, részletesebben meg kéne dolgozni ezt az anyagot, hogy a struktúrákat jobban megértsük. Mi a tanszékünkön például végeztünk kutatásokat, hogy a családi gazdaságok beruházási tevékenysége nagyon különböző az egyes családok esetében nagyon eltérő, és itt ez arra mutat, hogy nagyon sokszínűek a gazdaságok is. Nem csak tudós vagyok, hanem én viszek egy ilyen örökösként egy ilyen gazdaságot is, és ezért figyelembe kell venni a jellemzőket is. Tehát nem követhetjük ezt, el azt a hibát, hogy a nagy gazdaságok, amelyek kimennek a piacra, külföldön és harmadik államokban is, ezeket nem hozhatjuk hátrányos helyzetbe. Persze vannak kis gazdaságok önellátó területen, az EU-ban számos területen fontosak a gazdaságok számára, hogy ezek az önellátó gazdaságok meglegyenek. Ezt támogatni kell, de ne felejtsük el, hogy komoly nagy gazdaságok vannak, akik komolyan gépesítettek, specializálódtak és rendkívül hatékony, környezetkímélő, fenntartható termelést vezettek be takarmány és élelmiszer területen, és szerintem ezt azért honorálni kell valahol, hogyha ez így működik az összes családi gazdaság, nagy vagy kicsi. Most Reimers asszonyra reagálnék, persze a definícióknál azt mondtam a délelőtt, hogy ezt meg kéne nézni, mi is a kicsi és a nagy, de teljesen mindegy, hogy milyen csoportról, milyen kategóriáról beszélünk, az összes családi gazdaságnak hatósó, hasonló akadályokat kell vennie. Például a lakosság tudatát is biztosítani kell. Sokat kell beszélni az embereknek, ez viszont növeli más országokhoz képest a költségeket. A landgrabbing témája, ez érinti a kis és nagy családi gazdaságokat. Nagyon kell ügyelni arra, hogy a gazdák földje tényleg a gazdák kezén maradjon. Ez nem a legújabb szlogenem nálunk, ezt tartalmazza a földtörvény is Németországban Számos vita folyt erről, mert a szövetségi szintről leadták ezt a dolgot tartományi szintre, hogy hogy szabályozzák ezt, és a vita folyik arról, hogy kit kell védeni, mit akarunk valójában. Tehát a, a azok, akik nem mezőgazdaságból érkeznek, és csak befektetőként vannak jelen ezeket, hogy tudjuk kiszorítani, hol van szükség versenyre, de azért alapvetően azt látjuk, hogy a mezőgazdasági területeket az őt a gazdák tulajdonában kellene tartani. Ezt meg kéne vizsgálni, hogy az EU-ban tényleg így van ez, tényleg működik ez, vagy adott esetben tudunk ezzel valamit kezdeni. Az összes intézkedés, ami a családi gazdaság támogatását illeti, alaposan megfondolandó. Azt már mond, délelőtt is mondták, én is mondtam néhány példán, hogy növekednek a gazdaság méretek, és e, ehhez szükség, erre szükség is van, mert a világpiacon kell eredményre jutnunk, és monitorozni, megfigyelni kell, hogy a, a különböző családi gazdaságok, a különböző méretek esetében milyen kihívások jelentkeznek az EU-n belül és az EU-n kívül is. Itt persze nagy különbségek vannak, ezt alaposan végig kell gondolni. És mint már az elején mondtam, az összes kis családi gazdaság, az összes családi gazdaság, mezőgazdasági üzem, az családi gazdaság is. Tehát azt látni kell, hogy egyre növekednek a méretek, mert a verseny nekik is diktál. Köszönöm szépen. Bardzo dziękujemy. Köszönöm szépen. Lépjünk tovább. Most következik valóban az a rész, ami a délutánra volt betervezve. Természetesen, hogyha vannak kérdések ezzel a ponttal kapcsolatban, illetve az előző ponttal kapcsolatban, akkor azokat fel lehet tenni. Dávidova asszony még itt van. Hennessy asszonyt keresem, hogy itt maradt-e a délutánra, vagy sem, de minden esetre Dávidová asszony itt van, és Elke Plász is itt van. Lehet kérdezni, ha nem, akkor jön a következő panel. Rozumiem, że one się pojawią zapewne później. Úgy látom, hogy még érnek a kérdések a jelenlévők fejében, úgyhogy akkor lépjünk tovább, és nézzük a valódi délutáni panelünket. Minden egyes hozzászólót egyébként arra kérnék, hogy maradjon, mert elképzelhető, hogy még kérdések merülnek fel az irányukba. A kettes rész a nemzetközi perspektívákról szól. Az első hozzászólunk Luciano Centonze, az Oktatási és Mezőgazdasági Bizottság részéről, utána pedig Ari Rujedor kap szót, tehát Csentonce úr lesz az első hozzászólónk, parancsoljon. Możemy, możemy powoli zaczynać. Uh, good afternoon. <clears throat> Thank you for this opportunity. I will try to present the... Jó napot kívánok mindenkinek! Köszönöm szépen, hogy itt lehetek és egy olasz civil szervezetet, illetve egy olasz civil szervezeteket tömörítő szövetséget szeretnék ma bemutatni, amelyek természetesen családi gazdálkodással foglalkoznak. A FOXIV, a Nemzetközi Keresztény Önkéntes Szolgálatok Szövetsége, amely egyébként a Nemzetközi Fejlesztési és Szolidaritási Együttműködés része, és körülbelül 70 olasz NGO-t tömörít, amelyek már 40 éve küzdenek a méltányos és igazságos fejlődésért milliók dolgoznak a Foxív tevékenységeiben, amelynek jelentős része a családi gazdaságok megsegítésére irányul. A legfontosabb elemeket szeretném kiemelni ezzel a munkával kapcsolatban, hogy milyen eszközökkel lehet az élelmiszerbiztonságot és a családi gazdaságot támogatni. Azon a nemzetközi kampányon belül, amelyet a Caritas Internationalis indított el a pápával, és aminek egy család élelmiszert mindenkinek a címe, és amelynek az olaszországi ágazatát a Foxiv és a Caritas karolta fel. Minden arra irányul, hogy az emberek és a családok, az emberi jogok és az emberi erőforrások a figyelmünk középpontjába kerüljenek. Rendkívül fontos az élelmiszerbiztonság és az emberek szuverenitása. Az élelmiszerhez való jog alapvető jog, ennek ugye fizikai, gazdasági és politikai vetületei is vannak, és mindez azt jelenti, hogy mindenki hozzájusson a megfelelő élelmiszerhez, méghozzá fenntartható kereteken belül. Ehhez kapcsolódnak azok a feladatkörök, amelyekben segíteni próbálunk a családi gazdálkodásoknak, külön odafigyelünk a nők által betöltött szerepre, illetve nem csak a családi gazdaság tulajdonosára, hanem az egész őt körülvevő családra és a helyi közösségekre is, ahol ezek a családi gazdálkodások tevékenykednek. megpróbáljuk összefogni azokat a nemzetközi szervezeteket, amelyek egyedül nem tudnának feltétlenül segítséget nyújtani, mint ahogy a családi vállalkozások, a családi gazdálkodások sem tudnak feltétlenül egyedül megbirkózni a kihívásokkal, de hogyha összefogjuk őket, hogyha segítséget nyújtunk, akkor együttesen komolyabb célkitűzéseket tudunk elérni. Mik ezek a célkitűzések? Az első az, hogy a helyi döntéshozatalban hatékonyabban részt vegyenek a családi vállalkozások üzemeltetői, hogy jobban részt vegyenek a helyi fejlesztésben, a vidék fejlesztésben, hogy jobban tudják beosztani a rendelkezésre álló forrásokat, és jobban meg tudjanak felelni a környezeti változásoknak. Ez az egyfajta élelmiszer demokrácia, hogy mindenki hozzáférhessen megfelelő élelmiszerhez. Mi szükséges ahhoz, hogy élelmiszer demokráciát tudjunk megvalósítani? Az élelmiszerbiztonság fontos, ezen kívül a háztartások kitettségét csökkenteni kell, a háztartások önellátó képességét növelni, a nemzeti és regionális gazdákat tömörítő szervezeteket elő kell, vagy el kell indítanunk, vagy ahol ezek már léteznek, ösztönöznünk kell a további csatlakozásokat. A mezőgazdasági és ökológiai rendszereket vizsgálnunk kell, és azt is néznünk kell, hogy milyen területeken működnek a családi gazdaságok, például az erdészetben, a földek kezelésében, illetve hogy milyen szociális értékeket képviselnek, és hogy ezek a szociális vagy társadalmi értékek hogyan adhatóak tovább a következő generációknak, és hogy ezekben milyen hozzáadott érték rejlik. Fontos a képzés, a továbbképzés, és az, hogy a családi gazdálkodást működtetők teljes családjukkal együtt a helyi gazdasági működés vagy helyi gazdasági fejlesztés motorjaivá válhassanak. A Foxív szervezet tapasztalatai egyértelműen azt mutatják, hogy nagyon sok eszköz áll rendelkezésre a családi gazdálkodások hatékonyságának növelésére, mind középtávon, mind pedig hosszú távon. Tehát igenis vannak eszközök a kezünkben, hogy megfelelőképpen fel lehessen használni a különböző mezőgazdasági területeket. Mit is kell tenni? A gazdálkodói társaságokat segíteni kell, segítenünk kell a gazdákat abban, hogy megfelelő hitellehetőségekhez tudjanak hozzáférni, emelni kell a családi gazdálkodások gazdasági értékét, és oda kell figyelnünk a föld megfelelő állapotának megőrzésére is. Az ellenőrzés, a monitoring szintén rendkívül fontos. Meg kell néznünk, hogy milyen vetőanyagokkal dolgoznak a gazdálkodók, hogy a szezonalitást betartják-e a helyi specificitásoknak megfelelően, illetve hogy senki ne juthasson monopól helyzethez a piacon a nagyobb gazdaságok közül, hanem a családi gazdálkodások mindig megőrizhessék a fontosságukat. Ebben a tekintetben is fontos a gazdálkodói szövetségek és különböző gazdaszervezeteket tömörítő szövetségek szerepe. fel kell hívni a figyelmet arra, hogy megfelelő táplálkozást tudjunk adni a az európai polgároknak, főképp a gyermekeknek a helyi közösségek ellenálló képességét növelni kell, hiszen változó világban élünk, és nagyon sok kihívásnak kell megfelelni. Aztán térjünk át a klímaváltozásra, hiszen a klímaváltozás is marginalizálhatja, vagy pedig gyengítheti a családi gazdálkodásokat. A biotermelés, a megfelelő vízgazdálkodás és a talaj termékenységének megőrzése rendkívül fontos és elősegítendő célkitűzések. A családi gazdálkodásnak mindezen túl még kulturális jelentősége is van. Nem szabad hagynunk, hogy a családi gazdálkodás és a mezőgazdasági tevékenység leértékelődjön az emberek gondolkodásában. Megvannak tehát azok az eszközök, azok a projektek, amelyek ezeket a célkitűzéseket elősegítik. Nagyon sok jó példánk van Olaszországban, a tejágazatban, sok olyan összefogást és olyan projektet tudnék elmondani, amely nagyon jelentős volt Olaszországban. Ezek közül, mint említettem, a tejtermelés különösen fontos volt, hogy a tej ágazat különösen fontos volt, ez több mint 2500 családnak biztosít megélhetést. A tejet nagyon jelentős mértékben feldolgozott termékek elkészítésére használják. Itt összesen már 5000 liter per napos kapacitásról beszélhetünk. Természetesen ennek a tejnek egy részét ugye saját fogyasztásra is felhasználhatja a családi gazdálkodás. Magát a tejet és a feldolgozott termékeket, például a sajtot a helyi piacokon értékesítik. helyi szinten a régióban 58 általános iskolának is juttatnak ebből a tejből, így is növelik a tejfogyasztást az adott régióban. Egy nagyon fontos olasz tejtermelőket tömörítő szervezettől kaptunk segítséget ehhez a projekthez. Lezárásképpen, de Lezárásképpen szeretném elmondani, hogy mind nemzeti, mind nemzetközi szinten rendkívül fontos az összefogás és a közös politikák kialakítása. Az a mezőgazdasági vagy mezőgazdasági és élelmiszeripari világban Megfelelő normákat kell kialakítanunk, felelős beruházási magatartást kell tanúsítanunk, méltányos versenyt kell kialakítanunk, és el kell ismernünk, hogy a hagyományos gazdálkodásnak gazdasági értéken túl kulturális és környezeti értéke is van. Oda kell figyelnünk a multinacionális cégek agresszív fellépésére és a biokalózkodásra is. A családi gazdálkodások nagyon komoly know-how-val, készségekkel, tudással rendelkeznek, ezt is meg kell, hogy osszák egymás között a kisgazdák. Úgy véljük, hogy a családi gazdálkodás támogatásával foglalkozó kutatásra is komolyabb erőforrásokat kell lesz szánni. Köszönöm szépen! Minuta przerwy dla zmiany techniczne. Ja chciałbym w międzyczasie powiedzieć, że egy perc szünetet e, tartunk technikai okok miatt, és közben én azt szeretném elmondani, hogy a kisgazdaságoknak több támogatásra van szükségük a nem regionális adminisztráció részéről. Amit e, gyönek is elmondták, a regionális politika a kisgazdaságok irányában, ez fontos. Nagyon sokszor a kis gazdaságoknak nincsen ö, kereskedelmi funkciójuk, viszont ö, területi szociális funkciókat látnak el. Nem befolyásolják a piacot ö, nagyon nagy mértékben, éppen ezért nagyobb támogatásra, segítségre van szükségük és ha segítjük a kis gazdaságokat, akkor ezzel nem torzítjuk a versenyt. Szerintem erre még vissza fogunk térni, ugye most szeretném átadni a szót a következő hozzászólónak. Sorry je, vais, je projetterai quelques chiffres tout à l'heure. Elnézést, néhány adatot szeretnék majd vetíteni. Azt kérték, hogy tekintsem át a közös kihívásokat, illetve azokat az ellentmondásokat, amik felmerülnek az európai észak és déli mezőgazdaság között. Azzal kezdeném, hogy nagyon sok közös dolog van valójában. Az első, ami közös, ezek a kihívások, amikkel a gazdálkodóknak szembe kell nézniük. Három fő kihívás van. Megfelelően ellátni élelmiszerrel a 7 és hamarosan 9 milliárd földlakót, folyamatosan fenntartani a természeti erőforrásokat és a, kö, a föld környezetét, és megfelelően tisztességesen bérezni a munka 40%-át. Tehát ezek, ugye Pizani mondta annak idején, hogy ahhoz, hogy tápláljuk a világot, a világ minden mezőgazdászára szükségünk van. És azt mondhatjuk, hogy a természeti erőforrásoknak a kezeléséhez, azokkal való gazdálkodásához és hogy megfelelően bérezzük a dolgozók 40%-át, ehhez a világ összes mezőgazdászára szükség van. Tehát minden olyan fejlődés, ami a túlzott koncentráció irányába menne, és egyesek kiszorítására, az mindenképpen katasztrofális lenne a világ szempontjából. Tehát szükségünk van a mezőgazdaságra, és a több funkciós gazdaságokra van szükségünk. Ehhez kapcsolódó második közös elem, hogy mindenütt a világon egy hármas forradalomra van szükség a mezőgazdaságban, illetve azon keresztül. Először is fontos az intenzifikálás, tehát a termelésnek a fokozása, mert a statisztikák szerint FAO statisztikáról van szó, 70%-kal kell fokozni a mezőgazdasági termelést az elkövetkezendő évtizedekben, és ez nem a földterületek kipterjesztésével, hanem az intenzívebb gazdasággal történhet meg. Másik dolog, hogy fontos az agroökológiai forradalom, de a forradalom egy kicsit erősnek tűnhet, de mindenképpen egy olyan fejlődés, ami a termelési módoknak a forradalmát igényli. Továbbá van egy olyan értelemben is forradalom, hogy a mezőgazdaságot be kell fogadni, tehát a mezőgazdaság is egyre több munkahelyet adjon. Ezek alapkérdések. A harmadik dolog és közös dolog az összes mezőgazdaság, mezőgazdász között, hogy közbeavatkozásra és nemzetközi szabályozásra van szükség. Nagyon keveset tudok erről persze mondani, hozzájutni a földterületekhez, a földbirtokhoz. Erre mi elsősorban azt tartjuk fontosnak, hogy biztonságosá kell tenni a földterület használatát. Természetesen a tulajdonjogot is, de például Franciaországban a termelők sokkal esetben inkább állattenyésztőt szeretnek, mint egy olyan gazdaságot, ahol minden évben földet kellene vásárolni, illetve a gyerekek mindig földet kellene, hogy vásároljanak a piacra jutás nagyon fontos, hogy megfelelő árak legyenek, és stabil árak, ez pedig természetesen állami beavatkozást igényel, beavatkozás nélkül, piaci egyensúly fenntartása nélkül ez nem jöhet létre. És van egy olyan tendencia is, hogy az egyenlőtlenségek fokozódnak tehát folyamatos, fenntartható bérezése van szükség, mert ez a beruházásnak és az innovációnak a kulcsa. A, legalább, a legtöbb országban ez a maguknak a termelőknek a beruházását jelenti, még a legszegényebb afrikai országban is, ami beruházás történik a mezőgazdaságban, az magánberuházása a gazdálkodóknak és fontos a megfizetése a munkájuknak. Ugyanez vonatkozik az innovációra is. Fontos a megfelelő hitel, olyan hitel, ami összeegyeztethető a mezőgazdasági termeléssel. Régen azt mondták, hogy a hitel az 3%-nál nagyobb kamatokat nem tud fizetni évente, holott a mezőgazdasági hitelek legtöbb országban egyszerűen eltűntek, és az uzsora kamatok azok nem hogy évi 3%-ot, hanem még havi 3%-ot is meghaladják. Van olyan, hogy havi 3-4 százalék, ami azt jelenti, hogy a mezőgazdasági visszafizetési lehetőségtől nagyon távol állnak ezek. Fontos tovább a, bá a megfelelő állami infrastruktúra, ez már ö, meghaladja a mezőgazdászoknak a ö, lehetőségeit, ugye a hűtőkapacitás, ö, és egyéb infrastruktúrák fontos az is, hogy megfelelő technológiákhoz tudjanak hozzá jutni illetve mezőgazdasági ismeretekhez és innovációhoz. Nagyon sok országban, például az afrikai országban a népszerűsítési ismeretterjesztés az megszűnt, és többé-kevésbé a civil szervezetek léptek ennek a helyébe, illetve a magánszektor, amelyik persze nem, az, nem jön igazán, mert nincs igazán fizetőképes kereslet a szegény országokban. És ezért vannak olyan termelő szervezetek, amelyek a családi gazdaságokat segítik, kísérik, miközben nemzeti szervezetek is még két észrevételem lenne ehhez az állami politikához. Nem csak a célzott politikák, amik a mezőgazdaságra összpontosítanak, a fontosak, hanem például Brazíliában nagyon jelentős előrelépés történt a nagy mezőgazdasági tevékenység mellett a családi mezőgazdaságban, amelyik nagyon jól működik és termelőképes most már Itten több telepen kell játszani. Először is a szegénység, nem csak a vidéki nyomor ellen küzdöttek, tehát az volt, hogy Brazília nyomor nélkül, nyomormentes Brazília, ez nem kifejezetten a mezőgazdaságra irányul, de mégiscsak ott voltak a legszegényebbek. Tehát végül is ez mindenkinek kedvezett, ugyanakkor a terület hasznosítás is jobb volt, voltak hátrányos területek, ahol külön erőfeszítések történtek. Ez érinti a családi gazdaságot, és még emellett voltak specifikus külön politikák, például a Brazíliában hitel területén tettek komoly erőfeszítéseket. Nagyon sok intézményi beszerzés volt, 45 millió ö, ételt szolgáltak fel például az ö, iskolák éttermeiben, és ezekhez szükséges élelmiszert 30%-ban az iskolák maguk ö, vásárolták meg közvetlenül a termelőktől. Tehát itt mezőgazdasági, ö, környezetvédelmi, szociális, ö, területfejlesztés és egyéb beavatkozásokra is szükség van. Délelőtt volt róla szó, hogy mi a definíció. Nem szabad itten, illetve nem kell erről szemináriumokat tartani, vannak határproblémák és egyebek, de úgy gondolom, hogy a családi mezőgazdaság az nem elegendő ahhoz, hogy állami politikákat lehessen megvalósítani. Vannak egyéb kritériumok, például lehet segíteni, vagy eh, erő, előnyben részesíteni a hegyvidéki vagy a kisgazdaságokat, ami lehetővé teszi, hogy pontosabban célozzuk a segítséget. A családi gazdaságon belül nagyon nagy a sokszínűség, és vannak olyan ugyan családi gazdaságok is, amelyeknek nincs szükségük támogatásra. Ezt egy ideje hangsúlyozzuk, és eh, Hát, hogyha ez nem állami politikákat cél, ez azért volt, ugye volt a 2007-es, 2008-as válság, komoly veszélyek mutatkoztak a tőkes spekuláció terén, és az, hogy ez elmegy a föld irányába. Ennek volt egy reagálás, hogy juttassuk érvényre, hogy van a családi mezőgazdaság, amelyik végzi a feladatát, és egy jelentős részét képezi a világ mezőgazdaságának. Tehát ezt tulajdonképpen szembeállították azzal a modellal, amely nemzetközi szereplőket helyezett előtérbe. Tehát a nagyvállalati mezőgazdaság, amelyik ugye külső tőke, mobil tőkékkel, bérmunkával oldotta meg, ami egy egészen más modell. Vannak hasonlóságok és hasonló célok mindenütt, ugyanakkor nagy az egyensúly hiány a régiónként a között, hogy milyen erősek ezek az állami politikák, és milyen jellegűek. Nem szeretnék nagyon részletekbe menni, de a mezőgazdaság legkülönbözőbb területeken folyik a mezőgazdasági termelés, és a területek is különösen különbözőek. Tehát vannak természeti adottságok, vannak amelyek maga a természet is különbséget tesz, tehát nem csak a az állami támogatások, szubvenciók okoznak torzulásokat, hanem természet adta lehetőségek is torzulásokat eredményeznek, és ennek következtében vannak bizonyos koncentrációk is. Másik, hogy a déli mezőgazdaságok, amelyek a legszegényebbek, itt most Afrikára gondolok, és részben Ázsiára, ezek a nem igazán támogatott mezőgazdaságok szemben az északiakkal, és a, ezek nem védett vagy alig védett mezőgazdasági tevékenységek. Például Afrikának a e, 5%-a a támogatásoknak, a vámoknak az szinte semmi, ugyanakkor ez az, amelyik a leggyengébb verseny szempontból, és egyben a legnyitottabb világviszonylatban. Tehát amikor egy olyan mezőgazdaság van, amelyik kevés támogatást kap, és, ne, és nem kap segítséget, az alig ha tudja megverni a mezőgazdasági világháborút. Ha azt akarjuk, hogy mezőgazdaság mindenütt legyen a világon, akkor természetesen segíteni kell elsősorban azokat, amelyek nehéz helyzetben vannak a verseny következtében. Van egy olyan követelése az afrikai országoknak, a különböző szervezeteiken keresztül, amikor védik a családi gazdaságot, azt mondják, hogy önök megtagadják tőlünk azt, amitől sikeres lett az önök mezőgazdasága. Amit önök megvalósítottak a kappal, azt nekünk nem engedik és azonnal egy olyan versenyhelyzetbe hoznak, amit mi nem bírunk, vagy csak nagyon nehezen. Még egy dolgot szeretnék hangsúlyozni, nevezetesen a foglalkoztatási kihívást, ami a harmadik eleme a, ennek az egész hármas forradalomnak. Azért hangsúlyozom ezt, mert nagyjából egyetértünk abban, hogy fontos intenzívebbé tenni a termelést, és a felelősök gondolkodnak az agroökológiáról, de fontos a munka is. A munka, ez a nagy különbség az észak és déli mezőgazdaság között, hogy mások a demográfiai helyzet az országok között. Ez történelmi és földrajzi eh, adottság is. 65% a mezőgazdász a paraszt eh, Afrikában, Ázsiában 55% körül van, az OECD-ben kevesebb, mint 5%, Franciaországban 3%, az USA-ban 1,5%, és a világon összességében 40%. Tehát a 60-ról a 3%-ra való áttérés körülbelül 150 év alatt valósult meg Európában. Következésképpen mi most a helyzet foglalkoztatás tekintetében? A, ugyanakkor a világon körülbelül 1 milliárd munkahely hiányzik. Ez a, ö, az ilo az adata, a Nemzetközi Munkahogyi Szervezetnek, és a ö, 1 milliárd 100 millió munkahely hiányzik, ezt mondta annak idején az ILO elnök főtitkára. Na most ez csökkenni fog, vagy emelkedni fog, mi lesz 2050-ig. 2050-ig elképzelhetjük, hogy milyen igény lesz a munkahelyekre. Már majdnem befejeztem. E, ott vannak azok, akik jelenleg ugye kirekeztettek, ezek körülbelül 900 ezer ember, 900 millió ember, akinek nincs munkahelye. És aztán van olyan is, hogy aki korábban dolgozott, rég most nem. Akkor a demográfiai fejlődés is fontos, hogy hogyan két milliárddal többen leszünk 2050-ben. Ez azt jelenti, hogy 1,3 milliárd emberrel több lesz munkaképes korú. És van még egy harmadik elem, a munkahelyek megszűnése, illetve tönkretétele a mezőgazdaságban. Ha 3%-os modell felé megyünk, hogy ennyi legyen a mezőgazdász a világon, 40% helyett, ez azt jelenti, hogy 1,69 milliárd ember lesz munkanélküli, akik majd munkát fognak keresni. Ha ezeket az áramlatokat összevetjük, akkor a demográfiai növekedést, a, hogy kik azok, akik kiesnek a mezőgazdaságból, akkor az 3 milliárd 800 millió munkahely, amit létre kellene hozni, hát ez egyszerűen elképzelhetetlen. Természetesen a megszűnt munkahelyek mellett helyett lesznek, lesz kínálat is, de ez nem elég. Tehát azzal fejezem, hogy a 3%-os mezőgazdász lakosság, ez egyszerűen megoldhatatlan problémákat hoz, Ázsiában és Afrikában biztosan, a parasztok kirekesztettsége központi problémává fog válni, a fiatalok letelepedése a mezőgazdaságban ugyancsak központi kérdés lesz, és csak a családi, fenntartható és befogadó mezőgazdaság e, engedi meg számunkra, hogy szembenézzünk ezzel a hármas kihívással, amivel előadásomat kezdtem. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen az előadását, hogy láttuk egy kicsit a nemzetközi vetületét is a családi gazdálkodásnak, és hogy hogyan néz ez ki a világ másik régióiban. Nagyon nagy a sokszínűség, szinte elképzelhetetlen. Most azt szeretném javasolni, hogy kérdés-felelet szakasz kezdődjön, és akkor az ülésünknek ezt a részét ezzel le is tudnánk zárni. Egnyú úr, aki elsőként szót kért, majd Wojciechowski úr, majd Kapola Santos úr. Chairman, well... Köszönöm, elnök úr. Valamennyi hozzászólót kérdezem a mai napon. Két dinamikát láthatunk ahogyan a gazdálkodás folyik az Egyesült Királyságban minden nemű kap reform mellett történik ez. Az egyik a vertikális integráció, ahogyan ezt nevezni szoktuk, ahol a szupermarktok minden nemű nyomon követhetőséget elvárnak abszolút mértékben. A családi gazdálkodók úgy gondolják, hogy a függetlenségüket kell feláldozni, de így garantálnak egy észszerű árat a termékükért, amennyiben azokat az inputokat használják, amelyeket a láncok mondanak nekik, hiszen ott a nyomon követhetőség fontos, látni kell, hogy honnan érkeznek az inputok. Tehát a családi gazdaság így túlél ebben a forgatókönyvben, de nem függetlenek annyira, amennyire szeretnének lenni, és ez nem helyes haladási irány, mert az importot segít kiszorozni, hogyha a láncok ezt adják el, akkor nem tudják a nyomon követhetőséget biztosítani. Ez a dinamika, amiről beszélek, nagy lépést tett előre, amikor Nagy-Britanniában a lóhús botrányjal szembesültünk, és ugye azt mondták, hogy ez szarvasmarha, de valójában ez lóhús volt. A másik útvonal az, hogy itt vannak a hagyományos sertéstenyésztők, például komoly kockázata van ennek, hogyha eladják a felnevelt állatokat, a tenyésztett állatokat, kinek tudják eladni egy nagy cégnek, eladják a munkájukat, stb és gyakorlatilag ők már nem gazdák a hagyományos értelemben, és a munkaerejüket adják el, ott hagyják a létesítményeiket, mint mondtam, ezek a dolgok tényleg így történnek, anélkül, hogy mi ezt akarnánk, vagy nem. Végül pedig a kérdés az ugye, hogy más országokban is előfordul ez, hogy komoly ellenállás van az Egyesült Királyságban hogyha túl nagy állategységet alakítanak, eh, ugye több, eh, eh, több ezer szarvasmara esetében az emberek, az ott élő emberek ellenezni akarják ezt még akkor is, hogyha a legjobb technológiát, a legnagyobb kényelmet biztosítják az állatoknak, még hogyha egy állatorvost folyamatosan alkalmaznak, stb. És akkor is hivatkoznak, amikor a szak sem olyan túl erős, hatékony, egészséges létesítményekről van szó, de ennek ellenére, hogy ilyen nagy számú állat van, ez, az emberek, ez, ez önmagában elég a tiltakozásra, ezt kell látnunk. És már az engedélyezés során komoly problémák merülnek fel. Nem tudom, hogy ehhez hozzá tudnak-e szólni itt a panel résztvevői. Köszönöm szépen. Sofcsigor. Köszönöm. Nagyon érdekes vita volt. Érdekes előadásokat hallottunk. Köszönöm szépen a hozzászólásokat a családi gazdaságokkal kapcsolatban. Fontos ez a téma számunkra. Nálunk Lengyelországban ez egy rendkívül fontos ügy, hiszen a lengyel alkotmány azt tartalmazza, hogy a mezőgazdaságot családi üzemek tartják fenn. Ez egy külön cikk, az alkotmányban, és ebből aztán nagyon konkrét törvényeket vezettek le. Ez persze nem illeszkedik az európai jogban, telje, jogba teljes mértékben. Hogyha Ilyen módon a családi gazdaságoknak külön szerepet szánnak. Nos, sokan azt mondják, ez nincs összhangban az európai joggal, a szabad piaci versennyel, stb. stb. Itt tehát az európai jogot kéne megvitatni ebben az összefüggésben. Akarunk-e tényleg jó mezőgazdaságot, vagy ipart akarunk, mezőgazdasági ipart, agráripart, amit nagy koncernek működtetnek, tehát a családi gazdaságok védelme a tét. Ez az Európai Unió egy sajátossága egyébként, hogy védjük ezeket a gazdaságokat, és szerintem ezt meg kell őrizni, illetőleg kérdésként teszem fel. Aztán a következő kérdés a gazdák ra nézve a Európában a sokszínűség és a különbözőség komoly erőfiszítéseket hoztunk annak érdekében, hogy az ország országunkat ne vegyék át nagy EU gazdálkodók, de eljutottunk oda, hogy egész Európában szabana lehet forgalmazni a földeket, és ez bizony különböző helyzeteket okoz. Franciaországban elméletileg mindenki vásárolhat földet, de a gyakorlatban csak francia gazdák teszik ezt. Ez így van helyén egyáltalán, nem a bírálat szól belőlem ebben az esetben. Így van ez Németországban és más államokban is. És hát eh, erre vonatkozóan vannak megfelelő előírások. Az új tagállamokban nem létezik védelem, nem védenek meg bennünket attól, hogy gazdag külföldiek megszerezzék a mezőgazdasági területeket. Itt egyébként nem az a döntő fontosságú, hogy milyen nemzetiségű a vevő, hanem az, hogy mezőgazdaságot fog folytatni ezen a területen. Ez tehát egy súlyos probléma, hogy egyenlőtlenek az erőviszonyok. Az új tagállamok gazdái egyszerűen szegényebbek, és nincsen esélyük arra, hogy a szabad piacon versenyszerűen megállják a helyüket. Ez aztán lecsapódik persze a földek eladásában is. Szerintem ez az egész EU-t érinti, nem csak az egyes tagállamokat. Úgy gondolom, nem fog olyan gyorsan felzárkozni kelet Európa, mint gondoljuk, például Látjuk, hogy Kelet-Németországgal is milyen problémák vannak a mindenféle támogatás ellenére. Vagyis egyelőre komoly méretű szakadék tátong itt, amit figyelembe kell venni, és tudomásul is kell venni. Tetszett egyébként az, ami elhangzott az imént, a géntechnikailag módosított szervezetekkel kapcsolatban. Akik génmódosított növényeket eh, termesztenek, azokat az EU támogatásokból ki kéne rekeszteni. Én is így gondolom. A jövőben meg fogjuk fontolni, hogy mit szeretnének a gazdák. Hagyományos termékeket akarnak-e ahogyan azt Lengyelországból ismerjük, vagy génmódosított termékeket akarunk-e. Ezt el kell dönteni. Szerintem erre nem kéne támogatást adni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ez szinte újabb előadás volt. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálni szeretnék az előadóknak, nagyon érdekes előadásokat hallottunk. Egy olyan országból származom, ahol a kis gazdaságok nagyon fontosak. Portugáliáról van szó, komoly hagyománya van nálunk ennek, Ugye valamikor ez úgy történt az örökösödés miatt, hogy a legidősebb fiú, legnagyobb fiú örökölt, és az egyéb jogokat felosztották, de ezt megelőzően elaprózottak a földek. Ez oda vezetett, hogy nagyon sok kis birtok alakult ki. Egyébként, ami engem illet, én voltam az előadó a kap foglalkozó rendelet kapcsán. A cél az volt, hogy a kis gazdaságokat ne diszkrimináljuk. Rendkívül fontos terület, ez főleg válság idején, mint amilyet most élünk, hiszen gyakran különböző tevékenységeket végeznek ilyen kis gazdaságokban. Az egyik fél, egyik házastárs a mezőgazdaságban van, a másik pedig másik munkahelyen rendelkezik, vagyis ez egy plusz jövedelmet jelent adott esetben, illetve az önellátásban segít. Ezért annyira fontos ez a fajta mezőgazdaság. Egyébként büszke is vagyok azokra a tárgyalásokra, amiket folytattunk, az eredményre, amit ott elértünk a kap kapcsán Számos kollégával együttműködtünk, és hát azt láttuk, hogy komoly ellenállás bontakozott ki, hiszen eh, diszkriminálni akarták a kis gazdaságokat, de aztán sikerült eh, a kis gazdaság rendszerét megőrizni, a, a támogatásokat úgy elosztani, bevezettük 150 ezer eurós cappinget, és eh, a környezetvédelmi intézkedéseket is bevezettük. Az európai gazdák 80%-a van érintve ezen a területen, hogyha kevesebb, mint 10 hektár földtulajdonok van. Azt hallottam, hogy Klász asszony eh, némileg kritikusan szólt hozzá a szerkezethez, illetve a struktúráláshoz. Számos eh, gazdaság nem képes a túlélésre, ha nem folytatnak különböző tevékenységeket. Nem hiszem, hogy a cél az lenne, hogy el kell szegényedni hiszen az egy nagy gond, hogyha nem rendelkeznek elő jövedelemmel az emberek, hogy az egzisztenciókat fenntartják. Persze ennek a vége, ha ezt nem tudják biztosítani, akkor elhagyják a mezőgazdaságot és a birtokaikat. Portugáliában is azt látjuk, tehát 25 évvel ezelőtt, amikor csatlakoztunk az európai közösséghez, 90 ezer tejtermelőnk van, ma 7 ezer. És ez a 7000 gazdaság kétszer annyit termel, mint amit a 90 ezer termelt annak idején. Ezt, erre fel kell hívni a figyelmet. Ennek ellenére még mindig nem élik el az EU átlagát a méretet tekintve, vagy az állatok számát tekintve, vagyis a szerkezetváltás elkerülhetetlen, ezt mi is belátjuk. Ezért Plász asszony több szeretném kérdezni, persze én is azt mondom, hogy nem szabad megengedni, hogy mi összemossuk a különböző üzemeket, és nem akarom, hogy ne legyenek kis gazdaságok többé, de hát persze vannak olyanok, ahol ez elkerülhetetlen. valamilyen módon összefogást kell keresniük, hogy legalább egy néhányan megéljenek még a mezőgazdaságból, és emberhez méltóan. Ezért aztán azt kérdezem, Ön bírálja ezt a fajta szerkezetváltást, vagy nem? Vagy fogalmazzuk másképp. Melyik az a méret, ahol a szerkezet még rendben van? Jár kolléga következik. Köszönöm szépen. Az előttem szóló kérdését szeretném alátámasztani, bár szerintem én ezt más perspektívából teszem. Én felírtam azt, hogy mi a tendenciákban, a rossz a növekedésben, a rossz, hát emlékezzünk a történelemre, Németországban a szerkezetváltás eh, előfordult természetesen, és munkaerő szabadult fel. Ez viszont annak idején az iparosodás feltétele volt, egyszerűen munkaerőre volt szükség más területeken, vagyis egy dinamikus nemzetgazdaságban a szerkezetváltás hozzájárulhat ahhoz, hogy a mezőgazdaságból az emberek átmenjenek az iparba, és ipari fejlődés történjen. Ez egy bevezető akart lenni. Persze, én is ragaszkodom a családi gazdaságokhoz, strukturálisan van egy előnye ennek, hogyha fenntartató gazdaságot akarunk, Hát a családi gazdaság már a jogi formájában tartalmazza a fenntarthatóságot. A családi gazdaság generációkon átívelően működik, és azért ez egy nagy plusz. Tehát ez egy családi gazdaság, fenntarthatóság, generációs gondolkodás, több generációs gondolkodás, ez benne van a családi gazdaságban. Már maga a, ez a jogi forma ezt lehetővé teszi, és ez egy pozitív dolog. A másik, amit az előttem szóló mondott, definiálni kell ezt, mi az a családi gazdaság, mit értünk kicsi alatt, nagy alatt, és hát itt szerintem el kell határolni dolgokat a regionális területen, mert hát, más vannak területek, ahol hatalmas munkanélküliség van, mégse jönnek létre családi gazdaságok, akik felszívhatnának a munkanélküliek közül. Ez egy ilyen fejlesztéspolitikai probléma és ne felejtsük el, tehát a nagy koncernök, nagy üzemek, ha megjelennek és megveszik, elbérlik a földeket, akkor ettől a helyzet tovább romlik a munkanélküliség területén. De a kérdésem az, és erre akartam kitérni, a második kérdésem pontosabban szólva az, hogy ugye a növekedés hátrányairól beszélve, vannak bizonyos aggájaim. Én magam is mondtam, hogy a családi gazdaság az egy pozitív töltetű dolog, ezért a politikai támogatás középpontjába helyezhető a családi gazdaság. De félek attól, hogy mindig védelemről beszélünk, mindig azt mondjuk, hogy meg kell védeni őket, de ez nem vezet oda, hogy elszigeteljük őket Igenis, egy családi gazdaságnak joga van tisztességes jövedelemre, a családi gazdaságnak is joga van a tudományos, technikai fejlődéshez, a családi gazdaságnak is joga van szerkezetváltáshoz. Most aztán felvetődik a kérdés, dr. Pláz asszony, ön hogy látja ezt, hogyan definiálná ezt, hogy milyen irányba megyünk majd, mi a az út vége itt gyakorlatilag, a szerkezetváltás megtörténik, hogy jó-e vagy rossz-e, ezt erre kérem a véleményét. Én nekem sincsen, hát erre végleges politikai megoldásom. Köszönöm szépen. Kalinowski képviselő kérdez. Három rövid kérdés. A szerkezetváltás Lengyelországban jelenthetem, hogy 800 ezer tejbeszállító volt egy időben, most pedig 118 ezer van körülbelül. Azt látjuk tehát, eh, hogy rendkívüli fejlődés történt 20 év alatt. Ezek a változások egyébként nem állnak meg, természetesen folytatódnak majd, és lengyel képviselőként eh, az az érzésem, hogy eh, nem kell nekünk feltétlenül lemásolni a nyugat-európai helyzetet a munkanélküliséggel, stb. Nem akarjuk azt az állapotot elérni, ami Nyugat-Európában van, és abban bízom, hogy ez nem is történik meg. A második pont. Nem szabad csak a statisztikákra támaszkodni, mondanám Plász asszonynak. Lengyelországban 1,4 millió ember él, aki támogatást kap, kifizetést kap, ez egy statisztikai adat. De a dolgok folyamatosan változnak, és Pillanatilag úgy látom, hogy sokan vannak, akik részesülnek támogatásban, akik egyáltalán nem folytatnak mezőgazdaságot. Ők a tulajdonosai a gazdaságoknak, de nem dolgoznak a helyszínen. Aztán a következő pont. Lengyelországban attól is tartunk, hogy a mezőgazdasági földekkel való kereskedelem veszélyeket hordoz. Itt tehát arról van szó, amit már lengyel kollégám az imént említett, nem egyenlők az esélyek. Hát emlékszünk, hogy a csatlakozás előtt francia és dán cégek, vállalatok jelentkeztek, vagy vállalkozók akik mindenemi jogi eszközt megragadtak annak érdekében, hogy mezőgazdasági területeket vásárolhassanak a megfelelő ügynökségtől. Emlékezzünk, ez a nagy szerkezetváltás időszaka volt a mezőgazdaságban, És most fel kell tennem a kérdést, hogy a gyakorlatban hogyan alkalmazzuk a szükséges eszközöket. Ezt végig kell gondolni. Szerencsére további hozzászóló nincs, de mégis van. Itt a lengyel gazdálkodásról beszél, szeretnék erre reagálni. Azt mondta, hogy Lengyelországban sokan vannak most, akik kérik a támogatást, de igazából nem gazdálkodnak a földön. Gyakorlatilag mi történt? Ez egyáltalán mezőgazdasági terület? El tud ezt magyarázni, hogy ez hogyan történhet? Nos, talán érdemes lenne ezt pontosítani. Talán egy kicsit túlzott volt, amit hallottunk. El tudnál magyarázni esetleg, miről is volt szó? Az elnök helyesen mondta, hogy dolgoznak -e valamennyire, művelik a földet, de oly módon teszik ezt, hogy ö, tulajdonképpen ez hivatalosan mégsem ö, jelenik meg, illetve ö, köszönöm szépen, és akkor most ö, a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 hogy milyen különböző méretű üzemek vannak az Európai Unión belül. Nem akartam ma bírálni és értékelni dolgokat. Egyszer rá akartam mutatni példákon keresztül arra, hogy mi történik, mert ö, igazából az a fontos, hogy családi gazdaságoknál mindig a kisgazdaságokra gondolnak csak, és ezt a fókuszt akartam tágítani. Ez volt nekem nagyon fontos ha azt kérdezik, hogy én hogyan látom ezt a tendenciát, menjünk el Új-Zélandba, hogy egy kicsit kitekintsünk a saját környezetünkből. Ott a piaci liberalizáció a teljes esetében oda vezetett, hogy a piac összeomlott, de Új-Zélandban elképesztően versenyképes a tejtermelés, ilyen nincs máshol a világon szinten. Most a kérdés az, hogy ugye igen, ők megcsinálták, irigykedünk rájuk nézve, ők tényleg versenyképesek. Azok a gazdaságok, amik megmaradtak, azok stabilak gazdasági szempontból, ki tudnak menni a piacra, a világpiacra. De mi történt azokkal, akik ott hagyták akkoriban a gazdálkodást? Ez egy jó kérdés, ezt is meg lehet vizsgálni. Nem akarom a különböző struktúrákat, a különböző országokat megítélni. Portugáliáról beszélt Santos úr, hogy hányan bezártak annak idején, talán érdemes lenne megnézni részletesen. Tehát amit mondott, azért az elég gyors szerkezetváltásnak tűnik, de ezek közül hányan voltak, akiket pozitívan kell látni, amit Davidova asszony is mondott, hogy ahol egyszerűen előregettek a gazdák, tehát idősek lettek, és a koruknál fogva adták fel, és a következő generáció más munkahelyet keresett magának, és ilyen értelemben ez akár pozitív is lehetett, hiszen az a néhány, ez a kevesebb üzem, amelyik túlélt, most sokkal hatékonyabban gazdálkodik. Most nem akarom én ezt megítélni, hogy ez jó vagy rossz. Jár úr is említett egy kifogást, hogy a védelemre nincs szükség, és ezzel egyetértek én is igazából hagyatkoznék a piaci fejlődésre, és hogyha egy gazdaságban nem képes, egy gazdaság nem képes túlélni egy adott helyen, akkor lássuk pozitívan, hogy más irányba mozdul el, és új utakat keres. De nem akarok én lobbizni senki mellett, én nem azt mondom, hogy egy adott méretű gazdaságot támogassunk, vagy ne támogassunk. Én csak rá akartam mutatni arra, hogy óriási különbségek vannak, és hát nézzük is meg konkrétan, hogy miről beszélünk, és hogy milyen elvárásokat fogalmaznak meg, és mit lenne érdemes megfogalmazni elvárásként adott esetben a piacnak több helyet adni. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló következik. Elvetődött néhány kérdés, amikre megpróbálok válaszolni. Néhány elem, amiket említettek, a mezőgazdasági és családi gazdálkodással kapcsolatban itt Európában, ezek nagyon hasonlóak, mint ami Afrikában is történik. Az egyik fő problémája az afrikai gazdálkodóknak az az, hogy hogyan jussanak piachoz. A lehetőség, hogy piacra képesek legyenek, hogy legyenek megfelelő jól szervezett struktúrák Úgy gondoljuk, hogy mindenképpen van helyi piac a helyi termékekre, és amikor azt vitatjuk, hogy hogyan lehet támogatni a gazdálkodókat Afrikában, Ázsiában, vagy Közép-Amerikában, Dél-Amerikában, akkor nem arra gondolunk, hogy a piacot azért támogassuk, hogy exportképes legyen, az első lépés az az önellátás, tehát a helyi családokat, gazdálkodókat kell ellátni élelmiszerrel, és ehhez kell egy olyan szervezet, ami a helyi piacokat segíti ilyen értelemben. Tehát azt javasoljuk, egy olyan modellt kínálunk, ami egy olyan fejlődési modell, ami helyi fejlődési modell, de a tapasztalatok, amit Olaszországban vagy Európában tapasztaltunk az elmúlt húsz évben, több probléma is felvetődik. Afrikában például a mezőgazdaság olyan, mint Európában volt az 50-es, 60-as években. Ugyanazok a problémák vetődnek fel, a különböző szervezeteket, támogatásokat illetően. Tehát a piacra jutás problematikus, a szakképzettség hiánya a gond, és végül pedig, hogy nagyon alacsony a társadalmi megbecsülése a gazdálkodásnak. Például Kenyában, ahol dolgozunk, a gazdálkodók, a mezőgazdászok be tudtak fektetni pénzt a gyerekek oktatásába, és akik akik tanítatják a gyerekeit, azoknak viszont nem lesz munkaerejük a gazdálkodásban, mert a gyerekek, főként a, a fiúgyerekek, hogyha valamilyen oktatásban részesülnek, úgy döntenek, hogy már nem kívánnak a mezőgazdaságban dolgozni, mert a, a társadalmi megbecsülése alacsony, nem elfogadható társadalmilag, hogy mezőgazdaságban maradjanak. Tehát ezt is meg kell változtatni. E, Olaszországban is e, van ilyen, azt látjuk, hogy az egyetlen olyan, olyan érdeklődés kizárólag a mezőgazdasági egyetem iránt van. Tehát a Egyelőre probléma az afrikai termékek minőségével, vagy azzal, hogy azok bejönnének erre a piacra, ez egyelőre nem jelent problémát, sokkal inkább az a probléma, hogy a, az együttműködés szorul fejlesztésre. Köszönöm, mondja az elnök. És akkor most megadom önnek a szót, hogy ezt, az, ezt a részt összefoglalja. La première remarque euh, à la question de notre... Euh, Az első észrevétel, angol kollégánk észrevételével, nos, egy világélemezési rendszerben élünk, ez így van, van egy tömegtermelés, egy dominancia és egy tömegfogyasztás, nagyjából így néz ki, és ezt nagyjából mégiscsak a ö, VTO ö, szabályozza. Ennek, vannak, ennek a rendszernek vannak előnyei, egyrészt ár vonatkozásában, aztán hozzáférés szempontjából, e, biztonság, egészségügyi, biztonsági szempontból, ha globálisan azért e, kevesebb az olyan haláleset e, az rossz élelmezés következtében, mint amennyi lenne, hogyha nem lenne egy ilyen rendszer. Vannak ugyanakkor nagyon jelentős negatív externáliák szociális foglalkoztatási vonatkozásban, amit említettem is. Nagyon jól tudjuk, hogy vannak természeti erőforrásokat, amiket tönkretesznek, amik bizonyos modellek szennyezik a környezetet, és szociális területen is vannak problémák, éppen azért, mert koncentrálás van, és ugyanakkor ebből egyesek kirekesztődnek. Ez a realitás, ami mindenütt megjelenik a világon, kisebb-nagyobb mértékben, az az, hogy területi élelmezési rendszereket hoznak létre, ami egy egészen más logika, amelyik a mezőgazdaságot a saját területhez köti, és egy adott területen, régióban mondjuk élelmiszer forgalmi láncokat hoznak létre, a termelőket, fogyasztókat közelebb hozzák egymáshoz, jobban odafigyeljenek a foglalkoztatásra, a környezetvédelemre, mert egy adott környezeten belül folynak a dolgok és úgy gondolom, hogy ezek a rendszerek, ami nem a múlthoz való visszatérés, hanem egy posztindustriális jelleg, például az Egyesült Államokban is a kisgazdaságok nem tűntek el, hanem inkább a közepes gazdaságok szenvedték meg a válságot, nem az igazán kicsik, mert a kicsiknek megvan az a lehetőségük, hogy erre a rendszernek állnak, ha nem valami teljesen eldugott helyen vannak földrajzilag. Tehát ez nagyon fontos, és ezért fontos ezeket támogatni, segíteni. A fogyasztók egy része is erre orientálódik, mert a kisgazdaság az nyomon követhetőséget is jelent, mert ott van a termelő szemben, és minőséget is remélettől a fogyasztó. Én tanulmányoztam a regionális politikákat Franciaországban, 22 régióban, és mindenütt hasonló politikák vannak, és mind ezt a modellt támogatják. Ez az első kérdésre ez a válasz. A többiekre a második kérdés ugyancsak fontos, a jogkérdés, alkotmányi ügy, a kollega ugyan elment a teremből, nem tudom, hogy külön jog kell-e a családi törvények -e a családi birtokot védeni, de jogszabályok kellenek. 1978-ban volt egy nagy agrárreform Franciaországban, amikor átrendeződtük a közhatalom, Pizani úr volt annak idején a miniszter, és két munkaegység volt, tehát egy házas pár. Tehát a politika erre a modellre épült, és a Földbirtokpolitika is erre irányul. Tehát a földpiacot is felügyeltük, elkerültük a halmozási politikákat, mint voltak azok a különböző szervezetek, amelyek irányították, a, volt egy olyan előírás, hogy a mezőgazdászoknak kellett átadni a földet, de egy progresszív módon növekedtek meg a birtokok és végezetül mindjárt befejezem, az, hogy mekkora a gazdaság, hány gazdálkodó van, hogy a kicsiknek el kellett tűnniük, vagy sem. Szerintem ez a kérdés, ez nem csak mezőgazdasági kérdés, ez egy olyan kérdés, ami a munkaerőpiacsal kapcsolatos. Ha minden megvan ahhoz, hogy azokat, akik kikerülnek a mezőgazdaságból a munkaerőpiac felvegye, akkor nincsen probléma. Vannak 3%-os parassággal rendelkező országok. 70-es évek előtt nagy volt a munkanélküliség, ott már akkor megtörtént ez a leépülés. Tehát ez az átmenet egy olyan időszakban volt, amikor erős volt az iparosítás, infrastruktúra, új szolgáltatások, tehát nem volt strukturális munkanélküliség. Most, amikor strukturális, tartó strukturális munkanélküliség van, 3-4 millió embert érint, akkor nem érdemes a mezőgazdászokat kiszorítani, vagy kivezetni a mezőgazdaságból, hogy most menjen el, és vegye valaki olyannak a munkáját, aki esetleg valahogy kimászott volna a, a csávából. Továbbá a mezőgazdaságban nagyon kicsi a lehetőség, jobb, hogyha valakinek 3000 hektárja van, mint három, de összességében nem döntő fontosságú, és a nagy volumen nem feltétlenül rentábilisabb gazdaságot. Jobb, hogyha egy hogyha 3 millió egy hektáros gazdaság van, mint hogyha egy 3 millió hektáros. Vagy különösen akkor, hogyha egyébként foglalkoztatási problémák is vannak lehet emellett mezőgazdasági szövetkezeteket létrehozni, értékesítési szövetséget, e, e, ezek. Tehát a volumen, hát természetesen a negyed hektár az nem feltétlenül életképes, de lehet nagyon intenzív, például konyhakertészeti tevékenységgel kis gazdaságok is nagyon jól meg tudnak élni. Tehát nagyon kevés a volumen gazdálkodásra lehetőség, hogy hatékonyabb lenne eh, mi, 1000 hektár, mint 10 hektár, ez önmagában így nem helytálló. Ez igaz a nagyiparban, vagy az aeronautikában, de a mezőgazdaságban egyáltalán nem. Elnök, köszönöm szépen. Ez volt ennek a résznek a vége, és köszönöm szépen, hogy részletek egy perc szünetet tartunk, hogy az új panel el tudja foglalni helyét. Przeszli do takiej części, w której wystąpi, wystąpią rolnicy. Myślę, że to będzie najlepsze, najlepsze Akkor most e, foglalkozunk az a részsel, ahol maguk a gazdálkodók e, szólnak, és szerintem ez a legjobb zárszó. Mit gondolnak maguk a gazdálkodók azon kérdésekről, amelyekről beszéltünk? akkor most megkérném Stechlich urat a Csehköztársaságból, Schwarzmann asszonyt Ausztriából és Adams urat Lettországból. Państwa, jesteśmy gotowi, możemy zaczynać. Rendben, akkor készen állunk, és akkor kezdhetjük. Akkor ismételten üdvözlöm az új panelt. Ez lesz a legjobb zárszó. Először is szeretném megadni a szót Stechlik úrnak a Cseh Köztársaságból. tehát most magukat a gazdákat fogjuk meghallgatni, elsőként Steffl urat, akik valóban tudják, hogy mit jelent a családi gazdálkodás, ráadásul a Csehköztársaságban tökéletesen tudják, hogy a kommunista múlttal és ezzel a történelemmel hogyan kell megküzdenie ma egy családi gazdálkodásnak parancsoljon. Köszönöm szépen, először is engedjék meg, hogy bemutatkozzam, Jan Steffel a nevem, a Cseh Köztársaságból érkeztem, és egy 416 hektáros területen dolgozunk, biotermeléssel és 135 hektáron normális mezőgazdasági termeléssel, a fivéremmel és a feleségemmel üzemeltetem ezeket a területeket. 2011 óta a fiam és a bátyám fia is teljes munkaidőben velünk dolgozik, van 100 tehenünk is, és ezen kívül 20 hektár burgonya, amelyből keményítőt nyerünk ki. Ez tehát az összes tevékenységünk. Egy olyan gazdálkodókat tömörítő szervezethez tartozunk a Cseh köztársaságban, amely 2500 termelőt tömörít, és ide tartozik minden egyes állattenyésztő szervezet is. Ez a szervezet 1998 óta működik, és a klasszikus jellegű családi gazdálkodásokat tömöríti. Meg vagyunk győződve arról, hogy ez megfelelő modell arra, hogy jövőt biztosítson a vidéki területen élőknek, és hogy megfelelően fenntartató fejlődést tudjunk elindítani. A mezőgazdasági kamarából kiléptünk, ugyanis ezek a nagy, több ezer hektáros területen működő gazdálkodásokat vették figyelembe, az ő érdekeiket képviselték. Éppen ezért ez számunkra nem volt megfelelő. Természetesen mi is gazdálkodással foglalkozunk, de egészen máshogy, mi másképpen tekintünk a vidéki területekre, mi megpróbáljuk megfelelő minőségben továbbadni ezeket a területeket a következő generációknak. A 2014-es év a családi gazdálkodás éve, és 12 témát dolgoztunk ki, amely a cseh gazdák útja nevet viseli. Tehát itt van ez a 12 téma, amely igazából a családi gazdálkodás évére és a család ökumenikus évére is vonatkozik, hiszen ez a két téma egybeesik. A családi gazdálkodás nálunk nem csak a földterületekre, hanem természetesen a vizekre, tavakra is kiterjed. Ezek olyan gazdálkodási módszerek, amelyek már évezrek óta működnek, ezek megfelelő kapcsolatot alakítanak ki a vidéken élők és maguk között, a vidéki területek között. A családi gazdálkodások megakadályozzák a föld minőségének romlását, ezek a gazdálkodások közvetlenül értékesítik a termékeiket, több száz éves tapasztalattal rendelkeznek, megújítják a különböző tájelemeket, és megpróbálják természetes környezetek között megvalósítani az állattenyésztést, megfelelőképpen kezelik a vidéki területeket, figyelembe veszik és tiszteletben tartják az észszerűség elvét. Nálunk egyébként kettő struktúra működik a mezőgazdaságban, ezért a kettősség miatt az árak is megkettőződtek, illetve az eljárások is. Egyrésztről ott vannak a hatalmas gazdálkodások, a nagy gazdálkodások, másik oldalról pedig a kisebb családi gazdálkodások. A nagy gazdálkodások sokszor több millió hektáros bérelt területet művelnek meg, és nyilván egészen más eljárásban dolgoznak, mint a kisebb családi gazdálkodások. És akkor a másik oldalon ugye ott vannak maguk a családi gazdálkodások, amelyek túlnyomó részben 1989 után jöttek létre. Ezek a családok ugye visszakapták a régebben államosított területüket, gépparkjukat, de nagyon sok esetben elfogadhatatlanul rossz állapotban. A kárpótlás tehát ilyetén módon megtörtént, de ezek a területek sokszor nagyon rossz állapotban voltak. Meg kellett tehát néznünk, hogy hogyan kapták vissza a kárpótolt családok a térszektől ezeket a földterületeket. A családi gazdálkodásoknak 1989-től, 90-től kezdve sokszor teljesen a nulláról kellett újra kezdeni a munkát. Most szeretnék néhány fényképet is megmutatni, láthatóak ezek a családi gazdaságok a 90-es évek elején, és utána pedig a 2000-es évek elején. Sajnos sok esetben a mezőgazdasági minisztérium nem nyújt megfelelő segítséget, egyszerűen nem hajlandó a kisebb gazdaságokra koncentrálni pedig ezek a családi gazdálkodások igen specifikus módon működnek, sajnálatos módon mégsem kapnak megfelelő támogatást a minisztérium részéről. A kisebb gazdaságok alatt mi olyan 30-50 hektárig értjük a gazdaságokat. Az a tény, hogy a mezőgazdasági minisztérium nem ragad meg minden alkalmat a családi gazdálkodások megsegítésére, eléggé sajnálatos, pedig sok eszköz van, Európai Uniós eszközök is, és a mi szövetségünk, családi gazdálkodásokat tömörítő szövetségünk azért harcol, hogy minden egyes méretű vagy jellegű gazdálkodás ugyan olyan és megfelelő tájékoztatást kapjon. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm szépen az első előadást. Most megadom a szót Schwarzmann asszonynak Ausztriából. geschätzte Damen und Herren. Hölgyeim és Uraim, köszönöm szépen az ENSZ-nek és az Európai Parlamentnek, hiszen létrehozták az Európai Családi Gazdaságok évét, és ezzel Európa sikerére mutatunk rá a családi gazdálkodásra. A a tegnapi gondolkodás adja az alapját a holnapi megoldásoknak. Itt a gazdaság legfontosabb szereplőinek fejében az emberséget a tőke, a tőke növelése váltotta fel. Mi is van akkor, hogyha csak a pénz kormányoz? Ebben az esetben a családi gazdaság eltűnik a képernyőről, hiszen nem versenyképes és szépen elsodorja a piac de azért nem így alakult ez, mert az inga a másik irányba indult el kellő időben, ugyanis bizonyos vágyak megjelennek a társadalomban, mint az élelmiszer biztonság, a fenntarthatóság, az átláthatóság és a sokszínűség. Sok dolog mutat rá arra, hogy ez egy piaci faktor lesz a jövőben, hiszen itt vannak az erősségei a mezőgazdasági családi gazdaságoknak, és az meggyőződésem, hogy újra középpontba kerül emiatt. Hogyha most elmondom önöknek, hogy hol élünk mi, hol gazdálkodunk családként, szerintem nem fognak meglepődni, ugyanis Bécs és Párizs között félúton vagyunk a Bódanító környékén, és melléküzemátként üzemeltetünk egy felvonót is, 11 tehenünk van, fejös tehenünk és hozzátartozó borjuk. A férjem felmegy az Alpokba, 1460 méter magasságba, ott öt más gazdával egy közös nyári gazdaságunk van, és itt ápoljuk az alpesi tájat, mint egy 1400 tehénnel. Ezt dolgozzuk fel aztán sajtá, amely egyébként egy védett termék. Egyéb iránt pedig a túrázóknak reggelit is kívánok. Ez egy nagyszerű lehetőség arra, hogy közvetlen kapcsolatba kerüljünk a fogyasztókkal, és ápoljuk is ezt a kapcsolatot. A mi gazdaságunk egy mozaik köve annak a sokszínűségről, ami jellemzi a mezőgazdaságot Ausztriából. Ausztriában. Nézzük most a gazdasági struktúrát. 173.317 mezőgazdasági üzemünk van Ausztriában. Ennek kétharmadát egyébként másodállású tevékenységben folytatják. Mint egy 19 hektáros az átlagos méret, és csak 15%-a több mint 100 hektáros a gazdaságoknak. 5,2 személy él egy gazdaságban átlagosan, és el kell, hogy mondjam, 99%-uk családi üzem. 36%-ukat nők irányítják egyébként az EU szintjén ezzel. Litvánia és Lettország mögött a harmadik helyen állunk. A terület 70%-a hátrányos helyzetű területen van, és így eh, hegyvidéknek eh, kategorizáljuk őket az EU terminológia szerint. Ez a struktúra azt jelenti, hogy hegyvidéken nehezebb megművelni a területét. Az agrárpolitikánk ezért a multifunkcionális mezőgazdaságból indul ki. A multifunkcionális mezőgazdaságnak három pillére van. Egyrészt az élelmiszer termelés, amely a minőségre törekszik. Úgy gondolom, hogy a családi struktúrák előnyei, mint az áttekinthetőség, a bizalom és a regionális sokszínűség tényleg érvényesülni tud. A második pillér, ez nálunk a tájvédelem, a táj megőrzése, hogy biztosítsuk a regionális jellegüket, és egy európai pihenővezetet is biztosítsunk. Itt ö, emberre van szüksége, kézi munkaerőre nem lehet csak gépekkel megművelni. Ezt meggyőződésem, hogy a családi gazdaságok biztosítják, hogy a tájat ö, ilyen szinten fel lehet tartani megfizethető módon. A harmadik terület a mm, paraszti szolgáltatások, például a falusi, a tanyasi üdülés, és ez egy növekvő terület el kell, hogy mondjam, komoly know igényel ez is. Itt általában emberi kapcsolatokat is jelent. Egyébként az ár mm, szorítása itt nem olyan erős. Tehát a három terület együtt biztosítja a mezőgazdaság túlélését, hiszen így a lakosságnak egy komoly kínálatot és a gazdaságoknak pedig jelentős jövedelmet tudunk biztosítani csak ebben a konstellációban életképes a hegyvidékeken a gazdaság, és így képes arra, hogy politikai feladatait, mandátumát ellássa. Ezen agrárpolitikai koncepció ö, számára megfelelő támogatást kapunk Ausztriában. Egyébként ezt elég jól fizetik meg Ausztriában, hiszen a vidékfejlesztésben Ausztria úttörő szerepet játszik. Egyrészt itt van a környezetvédelmi program, aztán a hátrányos helyzetűeknek juttatott fizetések, aztán képzések, illetve a LEADER program. Ez mind hozzájárul ahhoz, hogy a kis szerkezetű gazdaságunk, gazdaságaink fennmaradjanak. Nos, itt rámutattam a hazámból arra, hogy milyen potenciálja van a családi gazdálkodásnak, Persze azt is látni lehet, hogy komoly kockázatok is léteznek. Az ember áll ennek a középpontjában, és a család, mint életforma. Az embernek motivációra van szüksége, és a családnak szociálpolitikai ö, háttérre van szüksége. Itt a társadalom bizonyos szétesést mutat, másodszor pedig a gazdaság, a családi gazdaság generációkban gondolkodik. A célom az, hogy amit én átvettem, azt még jobb minőségben adjam tovább majd. Ezért aztán az állatokkal, a természettel nagyon óvatosan bánunk, ez magának a rendszernek a lényegi része, de a gazdasági kényszerek egyre inkább kikezdik ezt az elvet. A paraszti gazdaságok, ezek a üzemek adják a vidéki térség központját. Fontos, hogy az életminőséget segítségükkel tudjuk biztosítani, de látjuk azt is, hogy az emberekre komoly teher hárul ezért aztán Európa és a tagállamok feladata az, hogy a családi gazdaságokat, családi mezőgazdaságot stabilizálják, hiszen ez adja a gerincét a vidéki térségeknek. Itt szükség van arra, hogy megfelelő családpolitikát folytassunk, a regionális specialitásokat védjük, és a közösségi szolgáltatásokért megfelelően ellentételezzük, és szolgáltatási partnerségeket alakítsunk ki. Ezek központi elemet kínálnak. És egy dolgot ne felejtsünk el, a gazdaságokat, a családi gazdaságok motivációját ne csökkentsük a túlzott bürokráciával. Igen, ebben az esetben a családi gazdaság megmarad Európában sikeres modellként, hiszen itt tudunk megbízható és egészséges élelmiszerellátást biztosítani, és megőrizni a vitális tájainkat is. Köszönöm. Köszönöm szépen. tudom, hogy vannak, akik szeretnének adatokat cserélni, és majd a befejeztük, akkor megbeszélhetik, hogy esetleg az önökhöz elmehetnek nyaralni. A... Most pedig akkor Lettország képviselője Adams úr kap szót. Labdien, mans vārds ir Kaspars Ādams, esmu no um, Latvijas, uh, jaunai. Kaspars Ádámsnak hívnak, és Lettországból érkeztem. Mindössze 28 éves vagyok, tehát fiat, ö, idős vagyok, vagy fiatal vagyok, attól függ, honnan nézzük vidéken dolgozom és élek, a szüleimmel együtt, már a harmadik generáció vagyunk, egy kis farmunk van, és hogy az önéletrajzomból is látható az első ö, szlájdon, ö, itt látható, hogy mekkora a földterületünk. A szüleim 1994-ben kezdték el a szarvasmarha tenyésztést. Jelenleg 300 szarvasmarhánk van, 600 hektárunk, ebből 300-nak tulajdonosai vagyunk, 300-at pedig bérlünk. A 600 hektár az nagyon nagy területnek tűnhet, de hogyha ezt összehasonlítjuk, mondjuk például azzal, hogy más országokban mekkora területük van a gazdaságoknak, akkor ez nem nagy. Lettországban nagyon sok az érintetlen terület, amit nem, le, eddig nem használtak, és ezeket folyamatosan próbáljuk megtisztítani és mezőgazdasági termelésbe vonni. Lettország ilyen szempontban még sok terület van más fejlett országokhoz képest, mint például Németország. Az én szüleim körülbelül 50 évesek, és éppen ezért Időnként vannak véleményütközések, nekem vannak ambícióim a gazdálkodásban, és más dolgokat szeretnék csinálni, mint ők. A szüleimmel együtt létrehoztuk a a marha árverést. Ez egyelőre az egyetlen, majd egy kicsit később fogok erről beszélni. Az nagyapám is gazdálkodó volt 1954 óta, a tejiparban dolgozott, majd pedig elindított egy marhatenyésztést Franciaországból származó marhákkal, és aztán az édesapám lett gazdálkodó. és amikor a különböző döntéseket kellett meghozni, akkor mindig én is részt vettem a vitában, hogy aztán ebből tanulhassak is az elkövetett hibákból. És itt látják, hogy én úgy gondolom, hogy mindenkinek meg kell, hogy találja a saját helyét vidéken. A fiatalok nagyon nehéznek találják a vidéki életet, és hogyha lehetne, akkor a városba mennének és ott dolgoznának. Úgy gondolom, hogy egy gazdaság, hogyha sikeres akar lenni egy családi gazdaság és több generáción át, akkor mindenképpen egy közös eh, megoldásokat kell találni. A fiatal mást akar csinálni, azt nem teheti meg a szülők segítsége nélkül, tehát valahogy közös álláspontra kell jutni. De nagyon sok fiatal van, aki a nulláról indul, és természetesen ilyen esetben viszont nagyon fontos, hogy valamilyen támogatást kapjanak valahonnan. Szerintem valamennyi tagállamban van valamilyen szervezet, amely segíti a tapasztalatcserét az idősebb és fiatal gazdálkodók között, és a jó tapasztalatok átadását. És ez az együttműködés, ez fokozatosan bővül kívül. Az is meggyőződésem, hogy nagyon fontos, legalábbis az én esetemben, hogy utána majd a saját gyerekeimre hagyhassam a gazdaságot. Letországban ezt az aukciók, az árverések segítik. Például a, a szaros marhának is így lehet elérni a maximális elérhető árát. Itt vannak a, például a marha szektorban általában 20 marhával rendelkeznek a gazdaságok, ez az átlagos méret. A, a gulyáknak általában 744 a létszáma, és 50 hektáros gazdaságok az átlagos méretek Dániában van egy barátom, aki azt mondja, hogy ők csak egy olyan ö, farmot tud, ahol 200 hektár fölötti területen dolgoznak, illetve Hollandiában, de ezt ezt mindenki, de ö, Lettországban nem ö, furcsa, hogyha valakinek ö, nagy gazdasága van nincs a hagyományokban a marha húsfogyasztás, és a gazdasági helyzet sem kedvez a húsmarhának jelenleg. Éppen ezért mi jelenleg exportálunk. Ami pedig az árveréseket illeti, ezt én találtam ki. Természetesen Európa számára ez nem új, de a balti országokban ez egy innováció volt, egy új megoldás a kereskedés területén. Van egy gazdálkodói szervezetünk, amiben kb. 700 gazdálkodó vesz részt, és együtt működünk. Nem szövetkezet vagyunk, tehát nem szövetkezeti formában dolgozunk, hanem különböző, különböző ö, rossz tapasztalatok voltak a szövetkezetekkel, és senki sem szeretné ezt vállalni, ezért más vállalati formákban dolgozunk. Megszervezem a zárverést, és aki részt akar benne venni, az részt vehet. Az évek során ez rendkívül népszerűvé vált, és most már nem csak lettek, hanem litvánok, észtek is jönnek. Természetesen messzebbről már nem lehet odahozni az állatokat. Itt lehet látni a meg az egész, még a szovjetuni időkből örökölt gazdaságot felújítottuk. A problémák a gazdálkodásban, és nem csak a szarvasmarha tenyésztésben az, hogy amikor nő a gazdaság, akkor természetesen pénzügyi eszközeinek is növekednie kell, és a kis gazdálkodóknak kevesebb a lehetőségük az árbevételre és hitelhez is nehezebben jutnak. Az átlag gazdaságok ezért általában lassabban fejlődnek, tehát nem tudnak olyan gyorsan fejlődni, mint a nagyok. Éppen ezért az emberek e, igyekeznek összefogni és megnézni, hogy hogyan tudnának együttműködni. Például ezek az árverések, ezek segítik a kis gazdálkodókat, mert amikor el akarják adni az állataikat, akkor így e, tudják a legjobb árat elérni, mert ott van az összes szarvasmarha, és a vevőt nem annyira az érdekli, hogy mennyi van ott, hanem sok állatot is vásárolhat, tehát sokkal könnyebben el lehet adni. Nagyon sok a probléma a mezőgazdaságban általában és az állattenyésztésben is. Az egyik módja, hogy ezeket megoldjuk, az, hogyha sikerül a fiatalokat, iskolázott fiatalokat a gazdálkodásba csábítani. De hát a fontos az oktatás. A múlt évben volt egy Európai Uniós fiatal gazdálkodói program, és így 50 fiatal gazdálkodó kapott képzést a szarvasmarha tenyésztésben. Miután elvégezték az egyetemet, úgy döntöttek, hogy a szüleiknek a gazdaságát átveszik, és ott dolgoznak ebben az ágazatban. Másik dolgot sem szabad elfeledni, hogy az vidék nem csak ö, társadalmi aspektus ö, szempontjából fontos, mert munkalehetőséget kínál, vagy el lehet adni a terméket, hanem a vidéknek arra is szüksége van, hogy vonzóbbá tudjon válni tájképileg is. A legutóbbi veszély, amit tapasztaltunk, azok a biogáz létesítmények. Természetesen az ötlet az mint olyan nagyon jó, de úgy gondolom, hogy csak akkor jó, hogyha maguk a gazdálkodók is részt vesznek ebben, és elfogadják hogy vidéken eh, mondjuk egy gazdaság mellett, egy tejüzem mellett legyen egy ilyen biogáz eh, üzem, és az segíti őket is a biogáz termelésben, és eh, utána fel is tudják ezt ők maguk használni. Ugyanakkor ez nem jó, hogy a, a biogáz projekteket olyanok indítják, akiknek semmi közük a hagyományos mezőgazdasághoz. Mert a földterület közepére építenek egy biogáz üzemet, és az egész környék 50 kilométerre nagyon különböző nehézségek vannak, mert a gazdálkodók nem jutnak földhöz, a bérleti díjak rendkívül magasak, megnövekednek, nyersanyagok ára is felmegy. Miközben a termelői árak, a termékek ára nem emelkedik ugyanilyen mértékben. Abban a térségben, ahol én lakok, két éve volt egy biogázüzem projekt, de a helyi hatóságok végül leállították és természetesen vannak más lehetek, ahol ö, építettek ilyet, ahol a terület nem a gazdálkodó kezében volt, és ottan a végeredmény eléggé szomorú. Összegzésül. A föld természetesen ö, nagyon fontos, és olyan, amilyen, és ezt ne, nem lehet változtatni. Arra viszont oda kell figyelni, amin tudunk változtatni. A földet mezőgazdasági tevékenységre kell felhasználni, és a gazdálkodóknak pedig oktatásra, iskolázottságra van szükségük. A legfontosabb természetesen az, hogy a fiatalokat sikerüljön vidékre vonzani. Köszönöm. Köszönöm szépen a nagyon érdekes hozzászólásokat. Köszönöm valamennyi hozzászólónak. Szeretném röviden a kérdéseket is meghallgatnánk, és megpróbáljuk befejezni mielőbb. Önök a szó. Én általában rövid szoktam lenni azoknak, akik a cseh köztársaságból tett egy olyan ész, hogy a, a családi gazdaságok el tudják érni, hogy a föld ára ne csökkenjen. Hát volna, nálunk az Egyesült Királyságban függetlenül a kis vagy nagy birtokja a föld, a föld ára felfelé megy. Miért menne lefelé a föld? ára, hogyha egy család nem gazdálkodik a föld. De lehet, hogy rosszul értettem a tolmácsoláson keresztül. Az is meglepett, hogy azt mondja, hogy a miniszterek nem támogatja a családi gazdaságokat. Hát természetesen önök is van egységes kifizetés, nem? Tehát ezt szeretném, hogyha pontosítaná. És az osztrák hölgy pedig nagyon gratulálok, hogy 11 hektárból meg tudnak élni. Ez többenetes. Nyilvánvaló, hogy feldolgozott termékeket készítenek, és ezt a kiskereskedelemnek adják el. Van valami nagyváros közelben, vagy könnyen oda lehet menni? Ez nagyon jó, hogyha 11 hektárból megélhetést tudnak elérni. És végül a lett előadása nagyon jól elkészített, ez nem sokkal többet tesz, mint fog csinálni 40 év múlva, mint szarvasmarhákat árverezni, de említette a biogázt. Mi van ezzel a gázzal? Ezt átalakítják villamos energiával a gazdaságban, és vagy ráadják a, az állam, a nemzeti villamoshálózatra, vagy ezt palackozzák, vagy mi lesz ezzel a biogázzal, ahol ilyen üzemet csinálnak? Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Jegle asszonyi a szó. Köszönöm szépen, igyekszem röviden. Mindhárom előadónak szeretnék köszönetet mondani. És Agnyúr szerintem, amit ebből tanulni lehet, és szerintem valamennyünknek jót tesz, hogy itt három személyiségről van szó, akik teljesen különböző megkezelítésekkel dolgoznak a családi üzemekben. Hát én nem messze önöktől vagyok, Baden-Württembergből érkezem, és eh, ha engem hallgatni, ha akkor ugyanazt mondom, amit itt mondtunk. Fontos itt kultúraként és társadalomként számunkra, illetőleg felelősökként, mint mi vagyunk itt az egész Európai Unióban, hogy ezt lehetővé tegyük és támogassuk. És a különbség a családi gazdaság és az egyéb között nem a méretből adódik. Azt halljuk éppen itt. A felelősségvállalás az, amiről itt szó van mindenki maga vállal felelősséget a saját tevékenységért. Az önök felelőssége az, hogy a kö, ezzel a gazdasággal tovább mennek a következő generációba, vagy nem. És ezt teszi a családi gazdaságot, a családi üzemet. Ez az, ami fontos szerintem, és ezt nekünk is fontosnak kell tartani. És még egyszer válaszolva a ma délelőtti vitára a delegált jogszabályokkal, tehát esélyt kell adni önöknek arra, hogy együtt éljenek a bürokráciával, amit viszont mi okozunk. És ön egy jó példa volt erre, ahogyan rámutat arra, hogy nincs senki a gazdaságban, aki titkárnőként segít és elvégzi a bürokráciát, a bürokratikus munkát. Tehát a munkájukat, amit önök reggeltől estig végeznek, azt még adminisztrálni is kell. És azt gondolom, a ma délelőtti vita jó vita volt, éppen azért, mert utána önt is hallottuk, és, és mi, akik a vidéki térségeket képviseljük olyan gyakran Terézával együtt, hogy sikerül a bizottságot elgondolkodtatni a 2014-20-as időszak vonatkozásában. Tehát ilyen értelemben köszönöm valamennyiüknek, mindhármójuknak. Jár úr, szintén röviden. Egyszerű leszek képzeljék el, hogy van egy kívánságuk a politikával szemben, milyen ajánlást tennének, milyen tanácsot adnak nekünk, hogyha a jövőben alakítani tudják az európai mezgazdasági politikát. Mi van a szívükön leginkább, mi nyomja leginkább a szívüket? Ez nagyon érdekes lesz. Keszmelyer asszony. Szinte úgy tűnik, hogy eh, együtt élek Péter Járral, mert ugyanezt a kérdést akartam feltenni. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és személyesen is sajnálom, hogy ilyen kevés idő maradt, hogy beszélgessünk önökkel, mert azt gondolom, hogy a gazdák az igazi szakértők. A, őnekik kell együtt élniük a politikai döntésekkel, ezekből kell levezetni a saját tevékenységüket. Nagyon sajnálom, hogy sokat beszéltünk szakértőkkel, persze az is érdekes volt és szükséges volt, de azért igazi fontossága a gazdaságoknak van a, a kint, a terepen. Milyen kívánságuk lenne a politikával szemben? Ezt szerettem volna kérdezni. Proszę Państwa, większość to, była to były komplementy dla Państwa. Úgy gondolom, hogy ezek jó részt dicséretek voltak a pódium résztvevői számára. Teljes joggal persze Egnyú úr tett fel egy néhány kérdést, és kérem röviden válaszoljanak. Ami az első kérdést illeti, a gazdaságunk 11,5 hektáros, tehát ez nem főállásban végződik ez a tevékenység. Remélem ezt sikerült megértetni. Milyen kívánságunk vannak. Nagyon sokféle gazdaság van, és ez egy érték, hogy ilyen sokszínűek vagyunk. Nem lehet mindig csak nagyot, meg kicsit mondani, hogy kis gazdaság, nagy gazdaság. Egyszerűen különböző struktúráink vannak. Ha megnézem a mi völgyünket, ez egy kis keskeny völgy, ott nem lehet növekedni, nem lehet nagyobb gazdaságokat kialakítani, és ezeket is értékelni kell, hiszen fenn kell tartani a társadalom számára a vidéki térségeinket. Mi az egész társadalom számára fontosak vagyunk, nálunk lehet pihenni, ide lehet visszavonulni, és itt az ember tényleg a középpontba lehet állítani, és hogy a gazdaságaink működni tudjanak, ahhoz pénzügyi támogatásra is szükség van, hogy örömmel tudjuk végezni a munkánkat, és örömmel adjuk oda ezt a gyerekeinknek majd. És hát sajnos rá vagyunk utalva ennek során a közösségi pénzekre. Önöket szólítom fel, hogy gondolják végig, mi a tét, hányan dolgoznak kint a gazdaságokban, idealistán, hogy megőrizzük a vidéki térségeket a következő generációknak, hogy legyen élelmiszerellátás, és eh, él, biztosítani kell, hogy, hogy éljünk valahol. Parancsoljanak. Köszönöm szépen, feltettek egy kérdést. Először is arról beszéltem, hogy elértéktelenedik a Föld. Nem azt mondtam, hogy elértéktelenik, hanem hogy leértékelődik, illetve romlik a természeti, tehát a, mert a családi gazdaságok jobban odafigyelnek a földnek a minőségére, és készen állnak, hogy adaptálják a tevékenységeket és az ökológiai szempontokat figyelembe vegyék. Tehát ilyen értelemben természetileg értéktelenni kell. Tehát az én vállalatom is viszonylag nagy, de ahogy mondtam az elején, én alelnöke vagyok a magánmezőgazdaság magánmezőgazdászoknak, tehát kis gazdaságokat fogunk össze, én a nagyok közé tartozom, de főként kis gazdaságok vannak a tagjaink között, 30 és 100-150 hektár közöttiek. Tehát így értettem. És nem tudom, hogy a másik kérdés, amit feltett, az is nekem szólt-e. Én a mezőgazdasági miniszterre panaszkodtam, hogy nem támogatja a kis mezőgazdasági vállalkozásokat. Amit én hiányolok, az az, hogy a tagországokban a cseh köztársaság nem kap gazdálkodásonkénti támogatást. A swaps rendszer van, de hektár alapú kifizetésünk van, és mindenki ugyanannyit kap egy hektárra. Tehát nincs gazda. Ha 20 hektáron van, akkor 20 hektárnyi támogatást kapok 500, 5000 koronát, és ez mindenki esetében így van. Annak is, akinek 10 vagy 30 ezer hektára van, az 5000 koronával beszorozzák a 20 vagy 30 ezer hektárt, és annyit kap és ezért jöttem el, hogy meghallgassam az európai parlamenti véleményeket, mert logikus, hogy mindenkinek azonos támogatást kellene, hogy kapjon és én is a saját gazdaságom tapasztalatai alapján engem is zavar, amikor megkérdezte, hogy mit szeretnék, mi lenne az óhajom, én vidéken élek, a családom is vidéken él, és szeretnék a továbbiakban is ott élni. Én azt szeretném, amit elmondtam, hogy a cseh köztársaság is megfelelően támogassa a kis mezőgazdasági üzemeket hogy a 6-50 hektáros csakra vonatkozóan ez cseh köztársaságban, ez nagyon is megoldható lenne az újraelosztással. Nagyon nagy vita van erről, de szerintem teljesen világos két lehetőség van vagy bevezetjük a degresszivitást a nagyvállalatokra, amit az Európai Unió 5%-ban húzott meg, ez a 150 ezer euró feletti ö, árbevételnél, ami azt jelenti, hogy akkor a degresszivitás a legnagyobbakat ér, érinteni, azok, akik 1500 hektár fölött vannak, és a Tehát erről van szó, köszönöm. Tak jak pan powiedział, otrzymują do hektara. Do hektara taka sama, do hektara bez względu tudásról is Hektáron Hektáronkénti kifizetés a, a mennyiség, tehát a gaz, gazdaság méretétől függetlenül történik. Ádám Szuré a szó. Köszönöm a kérdés, hogy mi történik a biogázzal, elektromos áram lesz belőle, és az államnak adjuk el, vagy adják el amit én szeretnék, hogy a politikusok segítenének a gazdálkodóknak, Szerintem mindig vannak véleménykülönbségek. Mi a gazdálkodók sokkal többet szeretnénk természetesen, és mindig van egy olyan probléma, hogy minden egyes tagállamban más és más a helyzet, és nincs olyan megközelítés, amelyik mindenkinek megfelelne ezeket személyre szabottan kell elkészíteni. Nincs olyan megoldás, ami e, egy, egy mindenkinek megfelel. E, tisztességes szabályokra van szükség, és e, talán meg kellene hallgatni a specifitásait is az egyes országoknak, úgyhogy aztán ezeket a, az intézkedéseket lehessen pontosítani az egyes helyzeteknek megfelelően. Bardzo dziękuję. Köszönöm szépen, és ezzel a mai vitánknak a végéhez értünk. Még egyszer köszönöm szépen a részvételüket, mindenképpen nagyon jó ö, zárszó volt ez. Ha zárni szeretnénk, akkor azt mondhatjuk, hogy családi gazdálkodás nem feltétlenül kis gazdaságot jelent, azt is látni kell, hogy a gazdaságok nagyon különbözőek az Európai Unión belül is, meg a világban is. Az, nem mindegy az, hogy egy kis gazdaság Európában van, vagy Afrikában, ami viszont látható, a kis gazdaság folyamatosan növekedik. El Két hektár volt, aztán öt lett, aztán ma már húsz. A mezőgazdaság szemben a munkaerőpiacsal, rejtett munkanélküliség, ez is egy nagyon fontos kérdés a foglalkoztatás vonatkozásában. Továbbá a kis gazdaságok fontossága a gazdasági válságok idején. Másik az önellátás egyben lehetővé teszi a szegénység elleni küzdelmet, a felesleges munkaerőt fel tudja szívni, és a volumengazdaság nehezebb a mezőgazdaságban. Ez sok minden attól is függ, hogy melyik régióban vagyunk éppen. Nagyon sok mindent lehet még tenni, vagy tehetnek a regionális hatóságok a gazdaságok támogatásával, különösen a kis gazdaságok támogatásával. Ha nagy a gazdaság, akkor piaci elveknek kell a, kell igazodniuk. A kis gazdaságok más funkcióik vannak, ezért védeni kell őket a lehetőségeken belül, úgyhogy különböző szervezetek útján meg tudjanak élni a piacon, és a e, védelmüket elsősorban nem csak a kapon keresztül, hanem a regionális hatóságon keresztül is meg kell valósítani. Első alkalommal a kap figyelembe veszi a kis gazdaságoknak a problémáját, de ez valószínűleg nem elegendő. Még nagyon sok mindent mondhatnék, de itt az idő, hogy ezt zárjuk, és köszönöm szépen a részvételt a vendégeinknek is ez egy, mindenképpen egy nagyon fontos és érdekes kérdés a jövőnk szempontjából. A családi gazdásságokat azért kell támogatni, mert nem lesznek képesek egyébként a piac egyéb részeivel versenyezni. A small is beautiful, ez így igaz, de amikor versenyherről van hely, szó, akkor a nagyobbaknak előnyeik vannak. Az osztrák példát kellene követnünk, és így fel tudjuk venni, venni a versenyt. Tehát gratulálok Köztinger kollégánknak az, az osztrák példáért, de azt is látjuk, hogy az új tagállamokban is vannak változások, változik a gazdálkodás, a mezőgazdaság is, a szocializmust követően. Mindenkinek köszönöm szépen a részvételét, és ez egy nagyon jó eszmecsere volt amit majd az új parlamentnek is érdemes megfontolnia az új mandátum idején. Következő ülésünk április 7-én lesz. Ez lesz a szakbizottságunk utolsó ülése, szerintem nehéz ülés is lesz egyben. A ma délelőtt is nehéz volt. Döntéseket, amiket el kellett készítenünk a delegált aktusokkal kapcsolatban. Köszönöm szépen mindenkinek! és az elnök köszöni a tolmácsok munkáját is. Ha nincsen más mondani való, akkor berekeztem az ülést. És remélem, hogy elnökünk jobban lesz. Martin kell megkérdezni, hogy mi, mi van vele. Igen, akkor lezárhatjuk. Köszönöm.